Good evening. We'll start. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, megkezdjük az ülést. Először is szeretném elmondani, hogy az elnökünk, a SZEDE elnöke ma nincsen itt, és elnézést is kér emiatt. Danzsan úrnak egyéb elfoglaltsága van. Ami a nyelvi kiosztást illeti, azokat a nyelveket mondom, amelyekre nincs tolmácsolás, Dán, Finn, Svéd, Lett, Szlován, Máltai, Bolgár, Cseh, szlovák és észt. Tehát ezen kívül minden nyelven van tolmácsolás, magyarul lehet hallgatni a tolmácsolást, és hozzá is lehet szólni. Ami a tolmácsolást illeti, egyébként a teljes jogú tagok prioritást élveznek. Ami a holnapi napot illeti, eléggé sűrű a napirendünk, úgyhogy pontban 9 órakor fogjuk megkezdeni az ülést. Hogyha nincsen megjegyzésük, akkor a napirendet ezennel elfogadottnak tekintjük. Van esetleg megjegyzés? Nincs. Jó, akkor az előző ülések jegyzőkönyveire kell áttérnünk hogyha a mostani ülés végéig nem lesz semmilyen megjegyzés a régebbi jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor ezeket is elfogadottnak fogjuk tekinteni. És most pedig engedjék meg, hogy David Liki altábornagyot üdvözöljem az EU katonai állományának főigazgatóját a Liki Altábornagy úr rendszeresen eljött az albizottságunkba az előző mandátum során, és nagyon értékes információval szolgált számunkra, és elemezte az EUFOR, Csád és Közép-Afrikai Köztársasági katonai műveletével kapcsolatban. Ami a jelenlegi feladat előtti munkáit illeti, a boszniai Altea EUFOR haderő parancsnoka volt, és más egyéb műveleti küldetésben is részt vett. Három év szolgálat után most átadja a katonai törzs vezetői posztját Tonvan Osnak Hollandiából. A katonai törzs, mint azt ismerik, az egyedüli állandó katonai struktúra az EU-n belül, amely belső katonai szakértelmet nyújt a fő képviselőnek, különösen a korai kijelzés, a stratégiai tervezés és a helyzetértékelés területén. Az ön igazgatósága alatt a tanács felkérésére két fontos Európai Uniós katonai műveletet terveztek és vittek véghez. Az EUFOR Csád közép-afrikai köztársasági művelete rendkívül rossz éghajlati viszonyok alatt, és az első katonai tengeri művelet, a Atalanta Naffor művelet az Ádani öbölben, és a 2010-es Military Headline Goal keretein belül kidolgozták a harci egységek fogalmát is. Ahogy azt az előző EU kortonai bizottsági elnökkel, Bentegát tábornokkal is megtettük. Szeretnénk, hogyha most három év távlatából értékelni az eddigi folyamatokat. Szeretnénk, hogyha elmondaná, hogy mi a véleménye arról, hogy a katonai törzset bevonják a külügyi szolgálat alá, és a katonai polgári együttműködésről, valamint a, mi lesz a kapcsolata ennek a CNPD-vel. És szeretnénk, hogyha elmondaná véleményét az olyan újításokról, amelyeket a Lisszaboni szerződés hozott létre, például az állandó struktúrát együttműködésről, a segítségnyújtási és a szolidaritási záradékról a szerződésen belül, és az induló alapokról. Ezen kívül szeretnénk, hogyha elmondaná, hogy mi a véleménye, a jövőben milyen szintű haderőfejlettségre lesz ö, szükség az EU-n belül, és hogyan lehet majd rugalmasabban felhasználni a harci egységeket. Altávon Nagy úr, megadom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr, nagy öröm számomra, hogy visszajöhettem az önök albizottságába. Mint már elmondta, ez valahol az én leköszönő látogatásom, hiszen május végén átadom majd a stafétabotot, de természetesen nyugdíjazott tisztviselőként még lehet, hogy majd visszatérek más státuszban is hogyha beválasztanak esetleg az önök albizottságába. Minden esetre nagyon köszönöm ezt a rendkívül szívélyes üdvözletet, és remélem minden témára ki tudok térni. Azt gondoltam, hogy maximum 20-30 percig fogok most beszélni, és így sok időnk marad arra, hogy a kérdéseket, felmerülő kérdéseket is megbeszéljük. Leginkább a műveletekről szeretnék most beszélni, hiszen Számomra az EU katonai törzsében dolgozó katonai tisztként azt gondolom, hogy a fő feladatom az, hogy operatív kapacitást hozzunk létre, sőt, ennél többről van szó, operatív kihatást akarok elérni az EU részéről. A katonai szolgálataim során ez volt a legfontosabb elvem, hogy a műveletek a legfontosabbak tehát először a műveletekkel fogok foglalkozni, majd pedig az önök által ö, bevezetőben említett kérdésekre is ki fogok térni. Először is az Atalanta műveletről szeretnék beszélni. Pár bevezető megjegyzésem lenne az Atalantával kapcsolatban. Először is, hogy az EU első tengeri műveletéről van szó, és lehet, hogy meglepi önöket, a második dolog, amit elmondanék az, hogy ez egy alapvetően polgári és katonai közös fellépés. Azt gondolom, hogy sokan ezt nem igazán ö, értették még meg. Harmadsorban azt mondanám erről, hogy mérhető hatása van, és valóban mindenképpen hasznos a nemzetközi közösség számára abban, hogy biztosítsa vagy hozzájáruljon a tengeri területek kommunikációjának a javításában, ami nagyon fontos a gazdaságaink számára. A műveleten belül az EU NAFOR fő szerepe az, hogy kísérje a World Food Program hajóit. Ezen hajók Anessonba, az Afrikai Unió katonai műveletébe, Szomáliába szállítanak élelmiszert. És érdemes feljegyezni azt is, hogy ami a számokat illeti, ez egy százszerzalékig sikeres művelet volt, ezen igen fontos műveleten belül. 64 World Food Program hajót és 32 Anesson hajót kísértünk a világon a legveszélyesebb vizeken. Ez azt jelenti, hogy több mint 300 ezer tonnányi élelmiszert sikerült szállítani, 1,6 milliónyi Szomáliában élő embernek naponta. Ez rendkívül fontos fellépés volt, tehát az EU tengerészeti ö, részéről. És azt gondolom érdemes elmondani, hogy 20 ezer hajó megy át az Ádeni szoroson évente. Tavaly júliusa óta, tehát majdnem egy éve, csak két támadás volt sikeres az Ádenöbölben, és azt hiszem, hogy ez nem csak az eu nak köszönhető, hanem minden olyan tengerészeti hadtestnek, amely hozzájárul az Áldeni öböl biztonságának kiépítéséhez. Ezen kívül még további tízezer hajó az indiai óceán további részein hajózik, ahol szintén öm, kihat ezekre a mi műveletünk, és ezen egész területen egyetlen egy hajót ö, térítettek el, vagy ejtettek túszul, ami az EU NAFOR weblapján, az MSC, MSC HOA honlapon, tehát a Hornav Afrika Afrika szarva tengerészeti biztonsági honlapon. Tehát nem csak az EU tengerészeti komponensére vonatkozik mindez, hanem a NATO, a szövetségi tengerészeti erőkre és más orosz, japán, indiai tengerészeti egységekre is. Ez egy rendkívül jelentős együttműködés, és az is nagyon rendkívüli, hogy egyedül egy ilyen hajót térítettek el, amit a weblapon meg lehet találni. És az összes többi hajó, és még ez az egy hajó is, amelyet valóban nyilvántartanak az EUNAFOR-nál, tehát az összes hajó, amelyet eltérítettek, közülük egyik sem tartotta be a bevált tengerészeti gyakorlatokat a kalózkodás ellenében tett küzdelem jegyében. Az EU NAFOR weblapján, az MSC HOA honlapon ez megjelenik, és ez az összes nemzetközi tengerészeti szervvel közösen folytatott munka, magával a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel is, és a biztosítási és hajózási szervekkel közösen. És azt szerettem volna kiemelni, hogy ha a térségben az összes hajózás és hajó betartotta volna a bevált gyakorlatokat, és nyilvántartásba került volna az EU honlapján, akkor még kevesebb hajót térítettek volna el. A második nagyon fontos dolog, amit kiemelnék, az az, hogy milyen kivételes szinten működött az együttműködés és a koordináció és az interoperabilitás az indiai óceánon tevékenykedő nemzetközi erők, haderők között. Azt hiszem, hogy ennek az az oka, és most egy példát mondanék, hogy a multilaterális megközelítés milyen jól működik a gyakorlatban. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy a tengerészeti kalózkodás elleni fellépést egy szervezet kezelje, például egy szövetség, vagy csak a NATO, vagy csak az EU. Valójában, hogyha mind a három szervezeteben részt vesz, ezzel megkönnyítettük más tengerész államok részvételét is, akik saját hajóikat küldték be az általános koordinációs keret területen belül, amelyben az EU, a NATO és a Szövetségi Tengerészeti Haderő is részt vett. Ezért nagyon fontos az, hogy csak azután, hogy az EU is a tengerészeti haderő konkrétan felkérte a japánokat, a kínaiakat és az oroszokat és az indiaiakat arra, hogy részt vegyenek ebben a koordinációban, csak ezen EU-s felkérés után tehát itt nem a brüsszeli unióról van szó, hanem az ottani tengerészeti parancsnokság. Tehát csak ezen felkérés után kezdtek el valóban részt venni ezen országok a nemzetközi közösség koordinációs egységében. A SHADE, ennek a neve Shared Awareness and Deconfliction. Ez egy teljesen nem hivatalos közösség, de a NATO, az EU és a Szövetségi Tengerészeti Haderő koordinálja. Most Kína is belépett ebbe, és elnöki tisztet is, soros elnöki tisztet is fel fog vállalni. Ez egyértelmű jele annak, hogy ilyen nemzetközi, multinacionális együttműködésről van szó. Ezt akartam kiemelni. A harmadik kérdés, amit már a bevezetésben is említettem, az az, hogy mennyire átfogó ez az Atalanta művelet. Sokan azt gondolják, hogy ez egy csupán tengerészeti, tengeri művelet. Természetesen a légierőket is érinti ez, és különböző repülőgépeket. Természetesen ez azt jelenti, hogy nagyon sok különböző haderőre van szükség, hiszen rengeteg nagyon nagy területet kell lefedniük, tehát a légierő nagyon fontos. De ami a polgári katonai természetét illeti a műveletnek, ezt szeretném most kifejteni hogyha hogyha a Norsvudi panasnoksági teremben valaki körülnéz, ott persze jelen vannak egy ilyen közös haderő központban egyenruhában lévők, és vannak olyanok, akik civilnek vannak öltözve, tehát nem hordanak katonai egyenruhát, azaz öltönyben vannak ott. El is mondtam a körülöttem lévőknek, hogyha úgy tűnik, hogy nagyon sok a katonai egyenruha, az azt jelenti, hogy ők a jogi és a politikai tanácsadók, és feltűnt nekünk, hogy több tucatnyi az ilyen politikai és jogi tanácsadó, és valójában kiavítottak, azt mondták, hogy itt nem jogi és politikai tanácsadókról van szó, a ö, hajózási és a halászati ágazatok képviselőiről van szó, akik a Northwoodi központban együttműködnek a többiekkel. Tehát ez egy valódi, igazi együttműködés a tengeri haderő, a légierő és a polgári ö, hajózási és halászati ágazat között. és még pár szót szólnék arról, hogy a tagállamok, akik hozzájárulnak és részt vesznek ebben a műveletben, hogy velük kapcsolatban mi a helyzet. Szeretném külön kiemelni Franciaországot, mert gyak, nem gyakran van az, hogy egy brit ö, tiszt Franciaországnak elmondja, hogy milyen kiváló munkát végzett, de 14 hajóval vett részt ebben a műveletben Franciaország. Ez a legfontosabb tagállam ebben a tekintetben. Ettől függetlenül mindenképpen külön szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékeljük a katonai ö, légierők részvételét Franciaország, ö, Németország, Luxemburg, Spanyolország és Svédországról van szó, hiszen ez egy óriási ö, tengerészeti területet ö, felölelő művelet volt. ami a légierő őrjárat műveletét illeti. És még pár szót Atalantáról. Az elfogott kalózokkal kapcsolatban egy pár adatot mondanék arról, hogy mi is történt, mióta a monszun időszaknak vége van, hát azóta persze egyre erősebb a kalóz tevékenység. Az elmúlt hetekben, az elmúlt három-négy hétben mióta vége a monszun időszaknak, rendkívül sok kalózt sikerült elfogni az EU-NAFOR-nak. Szeretném most az adatokat is előadni. Itt csak az EU-NAFOR-ról van szó, nem a többi tengerészeti haderő adatairól. Először is, tehát valóban a kalózok sikeresek voltak, három hajót sikerült eltéríteniük, de három másikat viszont visszaadtak. Hát ez mondhatnánk, hogy így a hajózási ágazatban ez bizonyos egyensúlyt alakít ki. Időközben 11 kalóz csoportot sikerült elfogni, tehát 11 ilyen kalóz csoportot, leginkább a szomáli öbölben, szomáliai öbölben. Öt anyahajó és hat kisebb skiff az, amit megsemmisítettek, vagy és 67 kalózt fogtak el a Szesel szigetekre, küldték őket, ott fogják öm, elindítani a bírósági eljárást, hiszen a Szesel szigetek és az EU között ilyen területen rendkívül szoros az együttműködés. Ami a többi kalózokat illeti, 56-ot szabadon fognak elnyerni vagy már szabadon engedtek, csak azért, mert nincsen megfelelő bizonyítékunk arra, hogy őket bíróság elé vigyük. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó eredmény, és van egy transfer megállapodásunk Kenyával, oda lehet átvinni a kenyai igazságszolgáltatási rendszer alapján bíróság elé állítható kalózokat. 75 ilyen kalózt fogunk transferálni, átvinni Kenyába, és ebből 8-at már el is ítéltek, és 9 további ö, per indult. Tehát az Atalanta művelettel kapcsolatban még röviden elmondanám, hogy hogyan tudjuk felmérni a hatékonyságát. Vannak továbbra is kereskedelmi hajók, amiket eltérítenek és hát bizonyos hajók egyszerűen nem tartják be a nagyon is jól ismert intézkedéseket. Ezt én bírálatként felrónám ellenük. Ugyanakkor, miután a tengerészet és a légierőt mi ö, szolgáltatjuk, hát mindenhol nem lehetünk jelen, hiszen ez egy óriási tengeri terület. De ami a sikeres kalóztámadások arányát illeti, az csökkent. 2008-ban, 2009-ben és idén is folyamatosan csökken az arányuk, most már minden negyedik kalóztámadás lehet csak sikeres. És a tengerről kiveszünk kalóz csoportokat és kalóz hajókat rendkívül jó arányban. Most én csak az EU NAFOR statisztikáit ismertettem, és azt szeretném mondani, hogy az EU ennek a vezetője. És ez akkor is igaz, hogyha összehasonlítjuk a NATO és a szövetségi tengerészeti haderő a kínaiak, elnézést, a japánok és az oroszok által elfogott hajókat, hogyha összehasonlítjuk, még így is az EU-nak van vezető szerepe. De ami nagyon fontos az, hogy rendkívül jó az együttműködés ezen haderők között, és inkább szerencse kérdése volt, mint tervezés, hogy az EU találja meg valóban ezeket a hajókat, mert ez olyan, mintha egy szalmakazalban keresnénk egy gombos tűt. Uh, Rátérek uh, az ATL hadműveletre, amely egy stabilizációs művelet uh, Boszniában, Bosznia-Hercegovinában. A műveletnek az a célja, hogy fenntartsa a biztonságot, és ezt egy nagyon sikeres műveletnek ítélem. A konfrontáció, illetve a konfliktus esélye a közösségek között alacsony, és ez természetesen annak is betudható, hogy nincsen igazából igény a konfliktusra a közösségek között, mert megfelelő fejlemények történtek gazdasági szociális téren, erre majd visszatérek később. És ez eredménye természetesen a nemzetközi szerepvállalásnak is, és itt gondolok az EU szerepvállalására is, arra, hogy az EU katonai jelenléttel jelen van Boszniában. És ezt elismerik elismeri Inzko úr is, a boszniai főképviselő, az EUFOR mérséklő erőnek bizonyult. Egy politikailag ingatag időszakban a választások előtt. A tagállamok azt arról döntöttek, hogy 2010-ig meghosszabbítják ezt a mandátumot, és lehetőség van arra is, hogy 2010 utánra is kiterjesszék a mandátumot. Időközben a tanács megállapodott arról, hogy növeli a stabilizációs folyamatot, kiegészíti ezt egy tréninggel, tréning folyamattal. Ez kiegészítő lenne a NATO védelmi segítségnyújtása mellé, akik még mindig Szarajevóban vannak. Az EU tréningje a legalacsonyabb szinten, taktikai szinten kíván segítséget nyújtani a tréningben, és különösen katonai készségekre fognak koncentrálni. A tréninghez egy elemzést is elvégeztek az igényeket illetően, a boszniai hadügyi minisztériummal együtt, illetve a saját EU munkatársakkal együtt, és ez is egy nagyon gyümölcsöző együttműködés. Természetesen vannak aggodalmak azt illetően, hogy nem minden tagállam hajlandó megtartani a jelenlegi állományt a választások után, és ez egy nyitott kérdés marad, de úgy gondolom, hogy ez egy politikai jellegű kérdés, nem pedig katonai, és ennyiben is hagynám ezt. A harmadik művelet, ami nem is igazából egy művelet, hanem inkább egy misszió, ez már a tervezés végső fázisában van, illetve végrehajtás korai fázisában. Ez az EU tréning missziója Szomáliában, amely, Uga, amely Ugandában fog lezajlani. Ennek a célja az, hogy hozzájáruljunk a szomáliai biztonsági erő kiképzéséhez, illetve toborzásához. Őket az Amazon szűri, őket Ugandába viszik át, és az ugandai biztonsági erők már nézik a kiképzésüket, és így kívánnak hozzájárulni a szomáliai átmeneti ö, kormány ö, biztonsági erőinek kiképzéséhez. Egy évre tervezik ezt a missziót, és ennek a célja az, hogy hozzájáruljon a következő két ö, ö, hadtestéhez a szomáliai erőknek. Hat hónapig tartana a kiképzés, és utána pedig is visszavinnék őket, és a szomáliai biztonsági erők irányítása alatt állnának. Két hadtestet kívánnak így kiképezni, és segítséget kívánunk nyújtani az ugandaiaknak, akik már most kiképzik ezeket az embereket két specifikus területen, főként fiatal teszteket kívánunk kiképezni annak érdekében, hogy a szomáliaknak legyen egyfajta vezető rétege a hadseregben, amely nem volt eddig meg. Ezen kívül specifikus képességeket is szeretnénk meg tanítani, mint például a, a hadviselést a beépített területen, és ezen kívül másfajta hadviselési technikákat is, amelyel a szomáliák sokkal ütőképesebbek lennének. A misszió remélhetőleg most már tényleg az utolsó tervezési fázisában tart, és remélhetőleg, hogyha minden jól halad, akkor az év vég, a hónap végén be is indul ez. Ugandában jelen van egy kis csapat, aki előkészíti a missziót, később pedig pedig majd kibővítik ezt. A ez, ehhez szükséges szerződések megszülettek, és most már minden készen áll a kezdéshez. A misszió előrehaladott része Ugandába lesz, ez április közepén fog megkezdődni, és a teljes műveleti képesség április végére, május elejére lesz meg, és akkor kezdjük meg a szomáliaiak kiképzését. A szomáliai biztonsági erő kiképzését az ugandaiak végzik el, akik maguk a nagy, legnagyobb szerepvállalók az NSZ-ban, Szomáliában. Az EU szerepe itt az, hogy segítse az ugandaiakat, hogy plusz kiképzőket adjon, és hogy az általam említett szakterületeken segítsenek. Ez egy olyan terület, ahol az EU-nak egy viszonylag kis segítségnyújtása óriási hatással lehet Szomália biztonságára. A, ebbe a misszióba, ebbe a kiképzési misszióba 140-en fognak részt venni. A szomáliai kiképzők több hétig, több hónapig is ott lesznek, míg sikerül megkapniuk a szakkiképzést, de a fiatal tisztek kiképzése az a misszió elejétől meg fog kezdődni. Szeretnék visszatérni még egyszer erre a kiképzési misszióra. Egy spanyol ezredes fogja vezetni ezt, és eh, Spanyolország önként vállalta vezető szerepet ebben a misszióban. Szeretném elmondani azt, hogy mindegy, hogy milyen EU ö, műveletet támogattam az elmúlt három évben, de minden esetben mindig is fontos volt az, hogy van egy olyan tagállam, aki önkéntesen vállalja a feladatot, akkor ez a vezető állam mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a misszió megfelelő módon működjön, és Spanyolország nagyon sokat segített ezen misszió beindításában. Ha megengedik, más területekre is kitérnék, nagyon röviden, és utána pedig eh, szívesen megválaszolnám a kérdéseiket. Először is, eh, milyen területeken dolgozik még az EU ahol az EU katonai törzse dolgozik. Ö, szeretném megemlíteni, hogy a hírszerzési igazgatóság folyamatos munkát végez, 40 munkatársunk ö, dolgozik ott, ö, különböző információk, amelyeket kapnak, az a 27 tagállamból származik, és nagyon jól működik a rendszer. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy mint ahogy minden az Európai Unióban, jobban működik, hogyha, hogyha átfogó módon kezeljük a kérdést, tehát katonai, polgári együttműködéssel. Tehát ez a hírszerzési igazgatóság is egyre jobbá vált az elmúlt években, legalábbis én miután én itt dolgozok. Persze nem miattam történt ez. A, egy litván ezredes volt itt illetékes, aki hamarosan ö, ö, felhagy ezzel a munkával, de ez a misszió, illetve ez a művelet nagyon sokat jelentett az együttműködés szempontjából. Ezen kívül kifejlesztünk különböző koncepciókat is, azért, hogy a különböző műveleteket, missziókat jobban el tudjuk látni. Számos ilyen létezik, és csak néhányat szeretnék kiemelni, mert eh, mindegyik eh, nagyon részletes eh, téma. Természetesen mindig megnézzük a jelenleg érvényben lévő koncepciókat, ezeket is kívánjuk javítani. Egyik például a gyors reagálás, és az elmúlt két elnökség alatt, a svéd, illetve a spanyol elnökség alatt nagyon, és koncentráltak a harc csapatok szükségességére, hasznosságára. Számos találkozó volt miniszteri szinten, és a svéd elnökség is a rugalmasabb és használható megközelítést helyezte előtérbe a harccsapatokat illetően Természetesen ez nagyon nehéz, mert mm, nem minden tagállam érte ezzel együtt. Ugyanakkor sikerült előrelépést elérni, és most is folyik munka annak irányába, hogy ezt tovább lehessen fejleszteni. Főként, hogy fel lehessen gyorsítani a harccsapatok reagálását. Ezt csak zárójelben említem meg, hogy részt veszünk, tehát részt fogunk venni illetve levonjuk a ö, tanulságot a haiti ö, eseményekből, illetve megnézzük, hogy mennyire voltak hasznosak ezek a ö, harccsapatok. A tengeri biztonság ugyancsak egy terület, amely ilyen kapcsolatban sok munka folyik. Megnézzük a tengeri biztonsági koncepciót, illetve az Európai Védelmi Ügynökséget megbíztuk, illetve öt bölcs tisztet megbíztunk azzal, hogy egy tanulmányt végezzenek el. Tehát nagyon sok dolog történik a tengeri védelem területén is, és itt is szeretném kiemelni a svéd, illetve a spanyol elnökség munkáját, akik megnézik azt, hogy milyen képességek vannak, hogyan lehet ezt kihasználni még jobban, és hogyan lehet ezt még jobban felhasználni. De szeretném felhívni a figyelmüket egy dilemára, amely dilemmát okoz a katonák számára. Mi látjuk, hogy mennyire fontos az a megközelítés, amelyet kifejeztenek a tagállamok a tengeri biztonság kapcsán. Látjuk, hogy vannak tengeri megfigyelő szervezetek, nem csak szervezetek, hanem nagyon haladott komputeres rendszerek is, és a kérdés az az, hogy felette ezt használni a CNPD számára. Mindenképpen ezt a a közös biztonságpolitika szempontjából meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet ezt jobban felhasználni az Európai Unión belül is, nem csak az EU-n kívül, és hogy nem lehetne ezt jobban kihasználni az Európai Unión belül. A határokra, az a gond, hogy nincsenek igazából tengeri határok. Ha megnézzük a parancsnoki struktúrát, amit az EU kifejlesztett az elmúlt években, akkor azt láthatjuk, hogy ez ország specifikus, ország központú, és a katonai fellépéseink is, is ország specifikusak voltak, és a közös struktúra jó ilyenkor, mert ezeket pont a, a szárazföldi fellépésre hozták létre, viszont a tengeri fellépésnél ez nem jó. Levontuk a tanulságot az Atalantából, nem csak a jelenlegi műveletek számára, hanem a jövőbeli műveletek számára is, és ezt meg ki fogjuk használni a légi műveletek kapcsán is. Ezen kívül rengeteg, munk, ö, rengeteg mindent lehet még tenni annak érdekében, hogy javítani lehessen a parancsnoki ö, rendszerünkön. Például a hírszerzési ö, képek megosztása Brüsszel a tagállamok ö, ö, között, illetve parancsnokságok között tehát ezek nem csak katonai fejlemények a kommunikáció, illetve információs rendszerekben, hanem ebben osztozunk a polgári területeken a más titkárságokkal is. Tehát látszik, hogy mennyire komplex ez a kérdés, és ez valóban ö, ö, növeli majd a költségeket, illetve az időt is, amíg ki lehet fejleszteni ezeket a megfelelő rendszereket. Még egy-két szót a partnerséggel kapcsolatban. Ezt nem hagyhatom ki anélkül, hogy megemlíteném az EU-NATO kapcsolatokat. Nem szeretnék a politikai aspektusokra kon- koncentrálni, mert vannak politikai nehézségek és akadályok a katonai kapcsolatokban, amelyekről tudunk, de az egyezmények keretén belül azt mondanám, hogy az én szintemen, illetve az én NATO kapcsolataim szintjén az együttműködés a NATO-val rendkívül produktív és gyümölcsöző. Már említettem az Atalanta műveletet, ahol nagyon jó volt az együttműködés nem csak a NATO-val, hanem más katonai szervezetekkel is. A Berlin Plus művelet nagyon jól működik, az Altai művelettel együtt Boszniában, és a munkatársi szinten rend, rendszeresen találkozunk a NATO beli kollégákkal annak érdekében, hogy az EU munkája ne kettőződjön meg, tehát ne végezzük ugyanazt a munkát, amit a NATO-ban is végeznek. Mi inkább megpróbáljuk elősegíteni, növelni egymás munkáját, emlékezve mindig arra, hogy meg kell őriznünk a döntéshozatalunk autonomiáját, szervezeteinkben, és figyelembe kell vinni a másfajta döntésadatai struktúrát. De munkaszinten nagyon jók a kapcsolatok, nincsenek akadályok, lehetne ez még jobb is, ez teljesen őszintén el tudom önöknek mondani, lehetne sokkal-sokkal jobb is, de a problémák nem munka szinten vannak, a problémák inkább politikai jellegűek, és ezért nem hozzám tartoznak. Az Európai Védelmi Ügynökséggel fenntartott kapcsolat kapcsán azt tudnám elmondani, hogy ez is lehetne sokkal jobb. Néha úgy érzem, hogy a két szervezet munkatársai szeretnék megtartani, szeretnék kezüket rajta tartani a projekteken és bizonyos területeken, és ez természetes, hogyha az emberek nagyon keményen dolgoznak egyes projekteken, de el kell mondjam, hogy Alexandra Weiss-szel fenntartott kapcsolatom, illetve a munkatársaim, illetve az Európai Védelmi Ügynökség munkatársai közötti kapcsolat sokkal jobb lett az elmúlt három évben, mint vannak olyanok, akik valóban lelkesen dolgoznak azért, hogy még jobb legyen az együttműködés. Az USA-val fenntartott együttműködés, hogyha visszatekintek az EU ENSZ az ensz el fenntartott kapcsolatok, hogyha visszatekintek a csádi műveletre, akkor azt láttam, hogy nagyon jó volt, hogy jogi nehézségek voltak, pénzügyi nehézségek, és a pénzügyi nehézség az óriási akadályt jelentett, de katonai szinten jó volt az együttműködés, és nagyon jól működött ez a dolog. Természetesen nem vagyunk teljes mértékben elégedettek, ebből is tanultunk. A múlt héten találkoztam New, York, New Yorkból érkezett képviselőkkel, és egyeztettünk, és megállapítottuk azt, hogy a csádi misszióból levont tanulságokat még tanulmányoznunk kell. Mielőtt befejezném mondandómat, szeretnék kitérni igazgatási kérdésekre, az EU katonai állománya kisebb lett, amely talán meglepő önök számára. Amikor én megelkeztem, megérkeztem, akkor 200, 200 körül volt ez. Ezután levontuk a tanulságot a Kongói Demokratikus Köztársaságban végrehajtott művelete, műveletünket, a vízbádani tanulságot is levontuk a korai tervezést illetően, akkor még nem volt állandó tervezési parancsnokság, plusz tízes tisztviselő érkezett, és megerősítettük a katonai állományt annak érdekében, hogy jobban tudjunk előre tervezni a műveletek esetében. Ez jól működött, és ennek eredménye már látható a kontingens tervekben, és látható ennek az eredménye. Tehát beváltak ezek a tervek, de minden esetre szükség van arra, hogy több támogatást kapjunk a polgári ö, tervezési mm, központtól. Ezen kívül 14 munkatársat átadtunk a katonai munkatársoktól a CNPD-hez, és ez összességében csökkentette a katonai állomány erősségét, tehát átalakítottunk néhány áldozatot is hoztunk bizonyos területeken, amit nem áldoztunk fel, az a tervezési képességünk, és ezt pedig a vízbádani tanulság alapján tettük. Jelenleg elégedett vagyok hiszen a katonai állomány elegendő ahhoz, hogy el tudjuk végezni a feladatainkat, de mindenképpen erősíteni kell a krízis menedzselési tervezési igazgatóságot, a CMDP-t, de mindenképpen fél év múlva meg kell nézni azt, hogy ez megfelelő -e. Természetesen Végül szeretnék néhány szót mondani a külügyi szolgálatról. Arról döntöttek, hogy az EU katonai munkatársai az EU külügyi szolgálata alá tartozzanak. Ez a terv nem változott, ez így lesz. Jelenleg a fő képviselő a nagyon sokat foglalkozik a külügyi szolgálat szerkezetével, de elmondhatom, hogy az EU katonai állománya nagyon közel áll ehhez a e, szerkezethez. Köszönöm szépen. Thank you, General. We'll get the question now. Köszönöm szépen. Az első kérdéskört a frakciók képviselőivel fogjuk kezdeni. Gáller kolléga lesz az első. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Liki tábornok úr. Szeretném megköszönni önnek az elmúlt három évet. Köszönöm szépen önnek azt, hogy gyakran eljött hozzánk, és azt, hogy nagyon profi módon és kompetensen elővezette a fejleményeket, amik történtek az ön területén. Úgy gondolom, hogy a kollégák önt mindig nagyon segítőkésznek eh, eh, találták. Érdekesnek tartottam azt, hogy elmondta, hogy az Atalanta művelet során multinacionális együttműködés volt, és ez viszonylag jól működött. A különböző szervezetek, három vagy akár ha információ nézzük, akkor négy ilyen szervezet volt, amelyek együtt működött. Ugyanakkor azt is mondta, hogy mindig ügyeltek arra, hogy ne legyenek megkettőződések, főként az EU-NATO viszonylatban nem. Arra gondoltam, hogyha egy ilyen műveletnél mind az EU, mind pedig a NATO tervez, akkor ez egy klasszikus megkettőződés, és lehet, hogy ez alkalom lenne arra, hogy a jövőben egy kicsit másképp történjen. Bontezse tábornok úr, amikor, amikor felhagyott a tevékenységével, akkor azt mondta, hogy a műveleti központra van szükség, hogy minden egy kézben legyen. Ön most, hogy elhagyja ezt a hivatalt, tud -e erről valamit mondani, hiszen most már szabadabban nyilatkozott ebben a témában. Mit gondol ön, mit gondol ön erről? Ezen kívül lenne egy kérdésem, erről ő nem beszélt, de ez politikai szempontból fontos. Ambiciózus célkötőzéseink vannak a kapacitásainkat, illetve képességeinket illetően 2004-ben a, meghatároztuk a 2010-es célkötőzéseket. A kérdésem az az lenne, hogy hol állunk most a képességek e, e, erősítéséről döntöttünk 2008-ban. Mit gondolunk erről, mit sikerült elérnünk, és mire kellene még törekednünk? Kollég Köszönöm szépen. Én is szeretnék először is köszönetet mondani ezért a rendkívül profi beszámolóért, és köszönjük szépen a rengeteg információt. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy még a rögbiben is felveszi a versenyt jövő vasárnap. Tényleg csodáljuk a bátorságát. Szeretnék mindenképpen sok sikert kívánni a következő munkájához, de azt azért jól gondolja meg, hogy tényleg a politikában kívánja kamatoztatni a tudását és a tehetségét, hogy megérje a politikába áttérni. Ami az Atalantával kapcsolatos sikert illeti, azt hiszem, hogy ez tényleg a megfelelő előzetes munkán alapult, hogy tudták, hogy mire készülnek, a kalózok tudták, hogy milyen eszközöket fognak felhasználni. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az a kiképzéssel kapcsolatos. Elmondta, hogy eh, Szomáliában a leendő katonákat, katonatiszteket kívánják kiképezni. De a probléma az azt hiszem, hogy az, hogy ez csak a munka fele, és a munka másik fele az lenne, hogy Szomáliában megfelelőképpen működjenek az intézmények, hogy megfelelőképpen fel tudják használni azokat a kiképzett embereket, akiket tulajdonképpen önök adnak át a kezükbe. És a harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy szeretném megtudni, hogyha ezeket a kalózokat elítélik, akkor kíváncsi lennék, hogy hol töltik le a büntetésüket. Köszönöm. Butikoffer kolléga parancsoljon. Thank you, Altábornagy úr, tényleg úgy éreztem, hogy öntől nagyon sokat tanulhatok, tanulhatunk, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy többé már nem tölti be majd ezt a posztot, és valószínűleg inkább a hobbiának fogja majd szentelni az idejét. De a hobbija egyébként pontosan olyan, ami jól felkészítheti majd egy politikai karrierre, és és nagyon örülök annak, hogy indul ezeken a favágó versenyeken, és ez valóban felkészítheti önt a politikai karrierre, a politikai harcra. Ami a konkrét témát illeti, azt hiszem, hogy még többet kell tanulnunk öntől. Ami az Atalantát illeti, ez valóban eddig sikeres volt, ami pedig az együttműködést illeti Indiával vagy Kínával, természetesen pozitívan alakultak ezek a kapcsolatok, de az lenne a kérdésem, hogy vannak esetleg más régiók vagy más feladatkörök, ahol az együttműködés ilyen partnerekkel nagyon jó megoldási lehetőség lenne az EU számára. Ami pedig a polgári részvételt illeti, erről is szólt néhány szót, az lenne a kérdésem, hogy a döntéshozatalban pontosan milyen szerepet kap a polgári rész. Ez volt az első pontom. A második pont az azzal kapcsolatos, hogy a Jusza misszióban ön konkrétan milyen hozzáadott értéket lát, hogy esetleg sorolja fel ezeket a hozzáadott értékeket, illetve hogy azt is szeretném megkérdezni, hogy a kockázatok és a kudarc elkerülése véget milyen óvatossági intézkedéseket hozunk hiszen mi történik akkor, hogyha mi kiképezzük Szomáliában ezeket a tiszteket, de ők a jól fizető haduraknak fogják majd eladni a tudományukat, és nem a jó célt fogják szolgálni abból az adófizetői pénzből, amiből mi kiképeztük őket. Tehát az EU-Szomália képzési program ilyen jellegű kockázatairól szeretnék kérdezni ami pedig a januári ami a januári Franciaország École Militerben megrendezett ülést illeti, ott egyáltalán nem beszéltünk a CSDP-ről, a KKBP-ről, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a NATO még nem kötelezte el magát annak irányába, hogy mennyire akar együttműködni az EU kül- és biztonsági politikájával, vagy még nem egyértelmű számunkra, hogy milyen szerepet szánnak nekünk? Kelem kolléga. Köszönöm szépen. Liki altábornagytól az Atalantával kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy a nemzetközi jogi vákum nem alakult-e ki bizonyos esetekben, például a kalosztámadásokkal kapcsolatos esetekben az Egyesült Királyság szempontjából. Hiszen, hogyha ilyen jogi űr alakul ki, akkor az megakadályozza azt, hogy elkapjuk és elítéljük a kalózokat nagyon sok érintett országban, mint például a Kenyában, eléggé gyenge az igazságszolgáltatási rendszer, és nem tudják képezni a saját bíráikat. Hát nem tudom pontosan, egy ilyen helyen kell bíróság elé állítanunk ezeket a kalózokat, vagy pedig van valami szabály arra, hogy a saját országukba küldjük őket. Szomáliával kapcsolatban pedig szeretném megkérdezni, hogy mit tudunk arról, hogy az al mennyire aktív, illetve hogy mennyiben juthatnak el a túszokért kapott pénzek esetleg az Alkaidához, illetve az Ásabad is milyen szerepet játszik ebben a kérdésben, valamint az iszlamista dzsihád kampánya mennyiben kapcsolódik össze a kalózok tevékenységével. Azt is szeretném megkérdezni, hogy az Afrika szarva területen milyen plusz kockázati tényezők vannak, illetve hogy esetleg kereskedelmi segítségnyújtással meg tudnánk-e oldani ezeket a jogi problémákat, és hogy hogyan tudnánk segíteni a magadisúi átmeneti kormánynak a problémák megoldásában. És van egy kérdésem, amire talán félig válaszol, de azért szeretném ezt feltenni én eléggé szkeptikus vagyok az egész közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban, illetve a CMPD-vel kapcsolatban. Meg tudná-e győzni minket szkeptikusokat, hogy az olyan partnerek, mint például India, mennyire vonhatóak be az együttműködésbe, és hogy mennyire vesznek részt a különböző tengerészeti akciókban, mennyire lesz átfedés a különböző tevékenységek között, mondjuk a NATO zászlója alatt hajózó hajók, illetve a mi hajóink között. És nem tudom, hogy mi lehet esetleg a mi hozzáadott értékünk ezekben a közös operációkban, mennyire lehet ezeket összehangolni, és mennyire lehet racionálisan kihasználni a lehetőségeket. Azt is láttam az önéletrajzában, hogy nyelveket is tanult, a nyelvekkel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy azért az operációk nyelve ugye az angol, egyébként itt is az angol a legfontosabb nyelv, de azért szeretném megkérdezni, hogy milyen egyéb nyelveken tanul, És szeretnék még feltenni egy kérdést általában a kapcsolattartással, hogyan működik a kapcsolattartás mondjuk a NATO titkárságával, illetve egyéb védelmi képviselőivel. I'm not sure whether I should say nem tudom, hogy megköszönjem-e, de azért válaszolni fogok minden esetre, és mivel udvarias ember vagyok, megköszönöm a kérdéseket. Hát rendkívül sok mindenről érkeztek kérdések. Először is, ami az én véleményemet illeti az EU operatív főhadiszállásával kapcsolatban, ami a bevezetésemet illeti, ez talán az összes megjegyzésemre vonatkozik. Valóban azt elmondhatjuk szerintem, hogy minden brit születésekor valahol a genetikai állományában már magával hozza azt, hogy euroszkeptikus. És én is az vagyok. Én is euroszkeptikus vagyok, és én ezt hangoztatom is. Több okból is. És mivel Brüsszelben az elmúlt három évben, euh, itt töltöttem az elmúlt három évet, kevésbé vagyok most már euroszkeptikus, kevesebb az okom erre, de ami a CSDP területet illeti, itt vagyok a legkevésbé euroszkeptikus. Remélem, hogy a válaszaimban megmagyarázom, hogy miért. De kezdjük az a műveleti főhadiszállással. Azt hiszem, hogy egyértelműen kell fogalmazni. A tervezés és a katonai műveletek végrehajtásával kapcsolatban nagyon jól felépített és jól képzett műveleti főhadiszállásra van szükségünk. Jelenleg kiváló műveleti főhadiszállásaink vannak, amelyeket a műveletekben felhasználtunk. A Shape és a Berlin Plusban rendkívül jól dolgoztak, és az Economic is. Potsdam, a Northern Area és Norfolk is bebizonyították, hogy milyen sokat érnek üres termekről van szó, amelyeket elfoglalnak, nagyon olcsón lehet ezekhez hozzájutni, néhány számítógép van bennük, és utána persze még bizonyos dolgokkal fel lehet szerelni, de tehát én nem szeretném egyik műveleti főhadiszállást sem bírálni. Valójában az Atalanta művelet különösen hasznos abból a szempontból, hogy Northfoldból vezényelték, igazgatták, hiszen hagyományosan ez az Egyesült Királyság tengerészeti főhadiszállása, és egy NATO tengerészeti parancsnoksági része is van ugyanott, és ez egy kiváló egység, kiváló lehetőség. A tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a főhadiszálláson keresztül így ö, ö, rotálja az embereket, és ez rendkívül jó lehetőséget adott több tagállamnak, sokkal jobbat, mint amit mi ö, a különböző képzések során adhattunk volna. Tehát rendkívül jó az érték, ami ebből kijön, jól működnek a főhadiszállások. A kérdés tehát az, hogy miért kell megjavetni azt, ami jól működik. Vagy hát miért javítsunk meg olyas valamit, ami nem romlott el, hogy helyesen fogalmazzak angolul. Hát azt hiszem, hogy pontosan azt kell tennünk, amit a főképviselő is mondott, elemzést kell végeznünk. Hogyha főhadiszállást akarunk felállítani, akkor meg kell nézni, hogy mik a hátrányok. Megfelelő méretű épületre van szükség, megfelelő erőforrásra, és meg kell nézni, hogy mekkora főhadiszállásról van szó. Van, aki azt mondja, hogy elég egy ilyen 40, 60 vagy 100 fő, és hogyha több mint egy műveletre van szükség, akkor utána még erre lehet több szemét felvenni. De hogyha adhok módon üzemelünk, akkor ez a mostanihoz hasonlít leginkább. Hogyha viszont egy teljesen kialakított, felszerelt és kiképzett központról van szó, amely más feladatokat is elláthat, például különböző terveket, fogalmakat kidolgoznak és validálnak különböző fellépéseket, akkor megint csak hány személyre van szükség? 200, 400 vagy 800 emberre? És honnan érkezik majd az erőforrás, a humán erőforrás közép és rövid távon, tudván, hogy milyen rendkívüli nyomásnak vannak kitéve a védelmi költségvetések. Vannak, akik azt mondják, hogy azért valami észszerű átszer, átszervezésre jó len, lehetőség van, és hogyha a parancsnoksági feladatokat kicsit átszerveznénk, az az EU struktúrán belül kompenzálná ezt a költséget, és ez így általánosságban is növelne a hatékonyságot. És hát az biztos, hogy a nemzetközi kapcsolatok területén mindenkinek igaza van abban, hogy multilaterális kapacitásra van szükség. Most Tanik úr utolsó kérdésére térnék át, hogy mi is a KKBP haszna. Hát amit ön mondott, az nagyon is igaz. Mi szerint a KKBP egy piaci ö, hézagot tud betölteni, és ezt meg is teszi, eddig is megtette már többször. Például a csádi küldetés, ezt a NATO nem tudta volna elvégezni. A NATO politikai okokból ezt nem tehette volna meg Csádban és a Közép-Afrikai Köztársaságban. Az ENSZ sem visszautasították, miután az ENSZ felajánlotta, hogy katonai műveletet végez Csádban. Tehát a nemzetközi közösség ö, körülnézett, és azt mondta, hogy valamit tennünk kell Csádban, különben ugyanaz lesz, ö, mint ami Darfurban történik, és az átterjed a határ másik oldalára. És általában egy humanitárius politikai probléma volt egy részről, a Darfuri másik határoldalon, tehát ezért megelőző fellépésre van szükség. A nemzetközi közö, ö, közösség ezt kimondta, és még az Egyesült Államok is üzenetet küldtek az EU-nak azért, hogy tegye ezt meg. Mert erre szükség volt. És az EU-nak van egy politikai kerete, van egy katonai törzse, állománya, hát ez valóban nagyon kicsi, hogyha a NATO-hoz hasonlítjuk. Az EU állandó felépítésében 177 katona dolgozik, 177-en dolgoznak az EU-nak. Hát ez ezért elég olcsó és elég kicsi, hogyha megnézzük, hogy az EU-ban 500 millióan laknak. Különösen, hogyha összehasonlítjuk a szomszédos szervekben a statisztikát. 177, hát ez rendkívül jó érték, és a csádi műveletben sikerült ennek a szervezetnek ezt a hézagot betölteni. Ami az Atalanta műveletet illeti, jobb lett volna, ha ez NATO lett volna, vagy EU lett volna? Hát a NATO-nak ez egyáltalán egy személybe sem került a parancsnoksági feladatok tekintetében, mert már létezett. Tehát infrastruktúrálisan nem volt szükség külön költségekre, befektetésekre. Az EU-nak azért volt némi költsége, ha jól tudom, 114 plusz szemét kellett bevetni, de összesen 114 személy EU szinten egy tengerészeti művelet végrehajtására, és azért, hogy egy nagyon is dinamikus tengerészeti műveletet lehessen végrevisni, hát ez, hát ez az EasyJet költségvetéséhez és áraihoz igazodik leginkább. Tehát 114 emberről volt szó, hiszen a hajók ott vannak, most legyen az NATO, ENSZ, vagy ö, EBESZ, vagy szövetségi hajó, de ez a ö, ez az átfogó szervezet, ami a hozzáadott érték, mert így, mint önt is, ön is mondta, Indiát, Kínát, Japánt, Oroszországot be tudtuk vonni. És így megkönnyítettük az ő együttműködéseket és bevonásukat ebbe a műveletbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy igazán van, mondhatjuk azt, hogy nem lett volna mindenre lehetőség, hogyha csak más szervezetek hajtják ezt végre. És itt eh, nem akarok a NATO-ról, semmilyen rosszat mondani. Vannak olyan tagállamok, akik nem szeretnék, hogyha az EU műveletekben a NATO részt vesz. Elnézést, hogyha csak az EU vesz részt. Tehát, hogyha a NATO is részt vesz ebben, ez lehetővé tette azt, hogy azon tagállamok, akik így már részt vehettek, meg is tették mindezt. Tehát szerintem az, hogy a NATO és az EU részt vett ebben, ez nem párhuzamosság, nem megkettőződés, éppen ellenkezőleg. Ez egymást kiegészítő tényező, és rendkívül fontos hozzáadott értéket jelentett, rendkívül olcsón, úgymond, hát 114 emberbe került ez az Európai Uniónak. Ezzel le is zárnám, és ami az EU műveleti főhadiszállását illeti, hogy van-e itt egy teljes ilyenre szükség Brüsszelben, szerintem ezt ki kell elemeznünk, hiszen vannak igen komoly tényezők, amiket fel kell mérni, mielőtt döntenénk, és azt hiszem, hogy a főképviselőnek teljesen igaza van, hogy először ezt fel kell mérni. És mindenképpen fontos, hogy átfogó megközelítést alkalmazzunk. Mi az átfogó megközelítése kapcsolatban az EU ambíciója? Mit értünk mi az alatt, hogy polgári katonai művelet, mik a követelmények egy katonai polgári ö, műveleti parancsnoksági struktúrához, mennyire kell ezeket integrálni, kell-e ezeket integrálni egyáltalán, tehát itt mindenre van lehetőség. A tagállamok szintjén, a főtitkárság szintjén, még a NATO-ban is vannak, akik azt mondják, hogy két külön parancsnokságról van szó, a polgári és a katonai parancsnokság más dolgokat csinál, más a kultúrájuk, alkotmányos okokból is több tagállamban ezeket külön kell választani, és külön választva kell hagyni. Tehát még mielőtt fejvesztve azt mondanánk, hogy valóban szükség van erre a műveleti főhadiszállásra, meg kell nézni, hogy mik az ambíciójunk, az ambícióink, különösen ami a polgári katonai szintet illeti. És ami a kapacitásokat illeti, hát még vannak még hiányosságok. Azt hiszem, hogy a mai vita mi szerint meg fel kell -e frissíteni a headline goal-t, és át kell -e ezt írni, hát senkinek nincsen még erről valódi véleménye, ez egy teljesen személyes vélemény, amit most elmondok, mivel most már leköszönőben vagyok, ezt megtehetem. Tehát a személyes véleményem az, hogy természetes, hogy ezt fel kell frissíteni, meg kell frissíteni, de megfelelő időben. És vannak most olyan tényezők, amik miatt azt gondolom, hogy egy kicsit most szünetelni kell. Meg kell nézni a, a, a kontextust, és hogyha hogyha maguk a célok változnak, akkor meg kell nézni, hogy mi a konfliktusok jövőbeni természete. Ezt figyelembe kell vennünk. És amikor az EU tagállamokban, az ottani hadseregben körülnézek, akkor azt látom, hogy ezek is még most átmeneti időszakban vannak, és most változik az, hogy hogyan fogják fel a konfliktus természetét, és nem tudjuk még pontosan, hogy 10-20 év múlva az EU mit fog tenni. Sok hajóra, sok légierőre lesz-e szükség a jövőben. Tehát ezeket figyelembe kell venni, ezeket a tényezőket, és számolni kell az iraki, afganisztáni, balkáni tanulságokkal is, és meg kell nézni, hogy ezen tapasztalatokból milyen ö, következtetés lehet levonni a kapacitások területén. És megint csak visszatérek az átfogó megközelítéshez, mennyire kell integrálni vagy különválasztani a polgári és a katonai részeket, a headline goal az legyen, hogy legyünk átfogóak, vagy tartsuk ezeket külön. Ez az egyik dinamika. A másik dinamika pedig az, hogy hát azért jelenleg a gazdasági helyzet eléggé zavaros, a védekezési költségvetés nem hiszem, hogy nőni fog a jövőben, még a középtávon sem biztos ez. Tehát, hogyha új headline gólt akarunk meghatározni, akkor új ambícióra lesz szükség, és már most sem igazán sikerül ezeket betartani. És nagyon őszintén fogok fogalmazni. A NATO stratégiai fogalma, koncepciója is nagyon fontos, hogy ezt pontosan megismerjük, hogy mi a NATO ambíciója. Hogyha egymást kiegészítően léphetünk fel, akkor ezt nyilvánosan megfelelően kell bemérni és becélozni. Szerintem erre van lehetőség. Tehát nem kell itt elsietni a headline goal frissítését. Itt nem csak a nato kell figyelembe venni, az ENSZ is most eléggé átalakulóban van. Tehát a nemzetközi közösség változóban van. Hogyha most akarnánk a headline gólt frissíteni, hát talán jobb, hogyha egy kis időt adunk magunknak. Aztán, hogy ez hogyan fog megtörténni, hát vannak itt még eh, hiányosságok, a kapacitásbeli hiányok léteznek, és nem látok jelét eh, annak, hogy itt eh, jelentős javulások lennének, de azért bizonyos javulásokat mégiscsak látok kisebb területeken és azt hiszem, hogy a gazdasági ö, nyomás alatt is az emberek kényszerültek arra, hogy megnézzék, hogy hogyan lehet úgymond beadni a közösbe bizonyos erőforrásokat, és ezek rendkívül előremutató területek, például az európai ö, légi ö, légi erőt ö, szállító csoportok, csapatok. Ami az Atalanta hírközlés értékét illeti, hogy valóban van-e ennek külön értéket, azt mondom, hogy igen, mivel hírközlésről van szó, ez egy nagyon friss, operatív, működőképes érték, és ezt fel lehet mérni, és az elmúlt hónapban 60 nem tudom hány kalózt fogtunk el, és 11 kalóz hajót semmisítettünk meg, hát ezért ez köthető a hírközléshez, és elnézést a hírszerzéshez, nem a hírközléshez, és valóban mindenképpen ennek is nagy szerepe volt a sikerben, és rendkívül jó volt a nemzetközi együttműködés az ottani taktikai szinten a szereplők között ezen hadműveletben, és az információ megosztása és átadása más embereknek, hogy a célpontot jobban meg lehessen határozni, ez rendkívül jól működött. Ami a szomáliai képzést illeti, teljesen egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy a kalózok elleni fellépés az Atalantán belül, valamint az EU képzése, hogy a szomáliai biztonsági erőket kiképezzük, ennek lesz hatása, de önmagában nem adják meg Szomália problémáit. A kalóz gazdálkodás problémája is megmarad még Szomáliában, de hát erről nem nekem kell nyilatkoznom. Minden esetre rengeteg EU finanszírozott tevékenységi kör van, amely Szomáliához kapcsolódik. A bizottság rendkívül komoly összegeket különítette el Szomália számára. Legutóbb, ha jól tudom, akkor 87 különböző projekt érintette Szomáliát valamilyen szinten. Tehát az EU megint csak átfogó módon kezeli ezt a kérdést, és ez önmagában is sokat mond, de mindenképpen lassú lesz a javulás. Uh, Ami a favágást illeti, hát ez rendkívül jó terápia, mind politikusoknak, mind katonai tiszteknek, hogyha van ö, egy ilyen lehetőség, akkor tényleg mindenkinek ajánlhatom a fűrészelgetést. Ami az atalantai tapasztalatokat, következtetéseket illeti, a kínaiakkal, japánokkal való együttműködés tekintetében, és hogy ez újabb lehetőségeket nyite további harmadik országok számára, hogy az ilyen KKBP műveletekben részt vegyenek, hát egyértelműen igen. Atalantában, ami most történik, ez nem újdonság az összes tagállamot most nem tudom felsorolni, de amikor Boszniában, az EUFOR-ban én voltam a vezető, azt hiszem, hogy majdnem 40 állam vett részt az EUFOR boszniai fellépésében. Sokan nem EU NATO tagok voltak, de még ennél sokkal tágabb volt a kör, Dél-Amerikából, stb. Tehát a harmadik országok ö, felé való nyitás a KKBP-ben, ez egy teljesen bevált gyakorlat, és talán az egyik legfontosabb, amiről nem sokat beszélünk, az az orosz részvétel a csádi műveletben. Ők voltak azok, akik csádban a helikoptereket felemelhették, és az orvosi evakuációs rendszer, a kazavak rendszerben is részt vettek, a logisztikai ellátásban is az oroszok igen jelentős szerepet játszottak. az, hogy a szomáliai biztonsági erőket mi kiképezzük, és utána ők máshova mennek, aki több pénzt ad nekik, más hadurakhoz. Hát ez valóban ez egy létező kockázat, veszély. Az egyik előfeltétel, amit a tagállamok mindig is kiemeltek ezen művelettel kapcsolatban, az az, hogy minden lehetséges intézkedést meg kell hozni ahhoz, hogy ezt elkerüljük. Ilyen intézkedésekhez tartozik elsőként az, hogy már ösztöndíjat kapnak a képzés alatt is, hogy hozzászokjanak ahhoz a gondolathoz, hogy kapnak majd fizetést, és erre vannak megfelelő alapok. Ha jól tudom, azt nem mondom meg, hogy ez honnan jön, de úgy érzem, hogy az Egyesült Államok is finanszírozza ezen ösztöndíjakat a szomáliai képzés tekintetében még majd erre visszatérek az Egyesült Államokra. Másodszorban, ami a fizetéseket illeti, miután Mogadisjúba visszatérnek, az Egyesült Államok vállalta, hogy a kifizetendő készpénz felét ők fogják fizetni. És hát most sürgősen diplomáciai körökben próbálják rendezni, hogy a másik felet ki fogja fizetni. Hát némi optimizmusra vanok, ok, ugyanis a brüsszeli konferencián egy évvel ezelőtt donori konferencián komoly összegekre még nem sikerült felhasználást találni, ezeket fel lehet még használni, és esetleg más célokra felhasználni, tehát van okunk az optimizmusra, miszerint valóban a szomáliai erőket lesz miből kifizetni. A második kérdés az, hogy a szomáliai egyénekhez eljut-e ez a pénz? van annak kockázata, hogy pénzzel teli bőröndökkel érkezünk Mogadisúba, és azt ott készpénzben kiadjuk az embereknek. Hogyha bárki erre önként jelentkezik, akkor ezt kérem, hogy iratkozzon fel nálam, mert erre van egy külön állásunk. De hát az ENSZ igen komoly lépéseket hozott azért, hogy ilyen mechanizmusokat kidolgozzon, miszerint valóban az egyénekhez eljut ez a pénz, akiknek ezt ö, szánják és rendőröket képeznek Szomáliában, és a Price Waterhouse is szerződést írt alá azért, hogy egy mechanizmust kidolgozzanak, amit most tesztelnek éppen, úgyhogy van okunk az optimizmusra, miszerint valóban eljut majd az emberekhez ez a pénz. Még néhány dolog, ami a szomáliai haderőket illeti, amikor visszatérnek, utána az Emerson fogja őket mentorálni, és a képzési csomag végén a mentorokat utána, hanem is a képzés elején végig, de legalábbis a képzés utolsó hetére ezeket a mentorokat már ö, oda fogják vinni azért, hogy utána miután visszamennek júba, ö, objektív módon lehessen felügyelni a biztonsági erők működését Szomáliában. És természetesen ö, screening, szűrés is ö, tervbe van véve két szakaszban. Az egyik az MSZOM lesz, amely felügyeli őket. Hát az ugandaiaktól kell megkérdezni, hogy hatékony lesz-e. Ott nem csak ugandaiak teszik mindezt, de minden esetre Ugandában nagyon jelentős volt az Emerson jelenléte, és ez az exit stratégia csak akkor elérhető, hogyha hatékonyan működik a szomáliai erő, amely a kormányt védi és működését biztosítja. Tehát hogyha ezen kiképzett emberek valóban a szomalei kormány támogatják, csak akkor van ennek hatékonysága, ezért kell nekünk biztosítani, hogy a screening és a mentoring rendszer jól működik. Lesz utána egy második ilyen screening, amikor már megérkeznek Ugandába, hogy biztosítsuk egyebek között, és ezt már el kellett volna mondanom korábban, hogy tehát nem úgy képezzük az embereket, hogy a rendes emberi jogokat megszegnénk, természetesen megfelelő korhatárral dolgozunk. Az Egyesült Államokról azt mondtam, hogy még szeretnék szólni, ami a KKBP és a NATO közötti együttműködést illeti, hát én az Egyesült Államokra gondoltam valójában, mert mint ahogy hallhatták, azt mondtam, hogy az Egyesült Államok fogja fizetni a szomáliai kiképzettek ösztöndiát, amíg az EU és az ugandaiak képzik őket. Ezen kívül az Egyesült Államok fogja biztosítani a felszerelést, a ruházatot, és az infrastruktúra egy részét, és a képzők költségeinek egy részét is. Ezt nem unilaterálisan, hanem nagyon szoros együttműködési keretek között teszik. Kampalában volt két héttel ezelőtt egy ülés ahol véglegesítettük az megegyezést az Egyesült Államok, az EU és Uganda között, és még más szereplőkkel közösen. Azt hiszem, hogy ez az első közvetlen együttműködés, katonai együttműködés az Egyesült Államok és az EU között. A jogi vákum az EU-ban, hogy nem tudjuk elítélni a kalózokat. Nem igaz az, hogy igazából jogi vákum van. Az EU számos tagállamában nincs ilyen tekintetben jogi vákum, hanem inkább erre bizonyos okokból, hogy idehozzák a szomáliaiakat. És hogy így növeljék a szomáli diaszporát az Európai Unióban, hogy így mondjam finoman. Az sem igaz, hogy a hogy Kenyában nincs elég erőforrás, hiszen a bizottság számos eszközt ad Kenyának az igazságügyi rendszerhez, annak érdekében, hogy azokat a kalózokat, akiket elítélnek és börtönbe zárnak Kenyában, hát ők olyan börtönben vannak, amelyek megfelelnek az előírásoknak. És mi van a váltságdíjjal, amit a kalózok kapnak, és hogy ezek állítólag a lázadókhoz kerülnek. Nos, hát ez egy eléggé fogós kérdés. Sajnálatos módon voltak nem megfelelő információk, a hatóság részéről, hogy, hogy ők a kalózok ellen vannak, és vannak arra utaló jelek, hogy mégiscsak a lázadó kezébe került ez a pénz. Ezek az állítások a médiában jelentek meg, és igazából nincsen bizonyítékunk arra, hogy ezt igazoljuk vagy elvessük. A Puntland kapcsán Megpróbáljuk Szomáliát támogatni. Ez volt mindig is a politikánk, az általános politikánk, de a tagállamok maguk is támogatták a Puntland és a Szomálilandi hatóságokat. Rendszeres és gyakori kapcsolatban állunk velük katonai oldalról, mert gyakran úgy gondoljuk, hogy az Atalanta művelet eh, során eh, tehát gyakran láttunk eh, csónakokat, ezek mindegyike halászhajó volt, de nem halászok voltak mindegyiken. És gyakran emberkereskedők is voltak, tehát mindenképpen jó kommunikációra van szükség, hiszen az normális tengeri egyezmények alapján mentjük meg őket. Kommunikálni kell velük, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyeknek vannak olyan programaik, akik megpróbálják kiépíteni a tengeri kapacitásokat, például a, tenger, a partnerséget, stb. Tehát velük is kapcsolatban állunk. A nyelvről beszélve és hogy megmutassam, hogy milyen nyelveken tanultam, most franciaul fogok szólni néhány szót. Gondolom, hogy itt azért nem beszél mindenki annyira folyékonyan franciául, mint én. Azt mindenképpen megállapíthatom, hogy nem lenne jó, hogyha Molière nyelvét itt tönkretenném. De hogyha azt akarják, hogy németül beszéljek, akkor azt is megtehetem. Az EU-NATO kapcsolatokat illetően minden, minden héten találkozok valakivel a NATO-tól, vagy két hetente, vagy hivatalosan, vagy ö, nem hivatalosan. Sőt, most szerdán is volt két találkozom, tehát nagyon változó, de mindenképpen gyakori és rendszeres a kapcsolattartás különböző csoportolások vannak, és általában nem mindig hivatalos, de mindig lényegi a találkozunk. Elnök, sajnálatos módon Unfortunately, you have to stop at court. Sajnálatos módon 48-kor be kell fejeznünk, tehát azt kérném, hogy mindenki most már csak egy percben foglalja össze a kérdését. Köszönöm szépen, tábornok úr, az információit. Szeretném megkérdezni az Atalanta műveletről, de nagyon sok érdekes kérdést hallhattunk már erről, és nagyon jó válaszokat. Ezért inkább Bosznia-Hercegovinára térnék ki, az ottani műveletekre. Találkoztunk a spanyol hadügyminiszterrel, illetve, és ő azt mondta, hogy a védelmi miniszterek tárgyaltak már erről a műveletről, és úgy gondolják, hogy a helyzet most már eléggé kielégítő ahhoz, hogy be lehessen fejezni ezt a műveletet. Egyet érte ezzel a fajta optimizmussal. Gomes kollega asszony. Köszönöm szépen. Tudnál valamit mondani a, a gineai bizáói misszióról? sikerült-e bármit elérni ezzel a misszióval, vagy nem. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen ezen a területen nagyon sok a szervezetbűnözés, illetve a kábítószerkereskedelem a második kérdésem. Tudná -e többet mondani esetleg a KBVP határairól az EU-n belül, és a tengeri területen, és az Lisszaboni szerződés beszél a közös hadcsapatokról, és hoz, hogyan összeegyeztethető ez az Európai Védelmi Stratégiában felvázolt kihívásokkal? Nulácki kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Említette a CMD, CMPD-t, illetve a krízismenedzsment tervezési főigazgatóságot. Vannak olyanok, akik írtak egy levelet Esten asszonynak január közepén ebben a kérdésben, mert a jelenlegi tervezése ennek például az integrált tervezési stratégia osztályát most hozzák létre, és tudjuk, vagy ahogy mi tudjuk, számos magas, tisztú, magas szintű tisztviselő van ott, katonai háttérrel, pedig a KBVP műveletek nagy része 75%-ban polgári jellegű, civil jellegű. Tehát szeretném azt tudom, mit gondol erről. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha másképp eh, néznék ezt meg, mert eh, tudjuk, hogy eh, a tisztviselők ugyanabból a katonai háttérből érkeznek, tehát mi Európai Uniónként jobban szeretnénk hangsúlyozni a civil védelmet, úgy gondolom, hogy akkor jó lenne, hogyha ez tükröződne a munkatársakban, és szeretnénk egy főigazgatót a krízis kezelésben illetve fenntartásban szerintük ez nagyon fontos lenne. Hauser kollega. Köszönöm szépen, és nagyon röviden lenne egy kérdésem, mégpedig ön beszélt a katonai együttműködésről, az Európai Védelmi Ügynökség bizonyos prototípusokkal foglalkozik. És azt szeretném tudni, hogy mit gondol erről a projektről, és mit tud erről. Köszönöm szépen, Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy gratuláljak önnek a boszniai hercegovinai misszióhoz. Ez nagyon sikeres misszió volt az ön vezetése alatt. És szeretnék visszatérni a kalózokhoz, hiszen láthatja, hogy mindenki hogy szereti e, a kalózokat, még ön is, de nem mondott semmit sem a szomáliai kormányjal fenntartott együttműködésről. Van pedig, van egyetlen valami együttműködés? Köszönöm szépen. Janis kolléga. Más que una pregunta que ya le han hecho mucho al general. Eh, Köszönöm, elnök úr. Egy kérdés már felmerült. általánosan szeretném megerősíteni a következőket. Egy ön euroszkeptikusként önhöz képest mi az euró lelkesek, az euró pártolók, hát mi azt hiszem, hogy nyugodtak lehetünk, akik európénerek, remélem, hogyha ők is ennyire euróbarátan fogalmazkának, mint őt. Antonio Vecsadó egy versében azt mondta, hogy út nincs, az utat nekünk kell kijárnunk. Azt hiszem, hogy az európai katonai vezetők és politika, politikusok is ugyanezt teszik. Volt korábban egy vita, amely ma is folytatódik, egy angol tábornokkal egy ilyen jellegű vitát korábban nem lehetett volna lefolytatni. Pár évvel ezelőtt nem hittük volna, hogy erre lehetőségünk lesz, az Európai Unióban és az Európai Közösségben. Tehát mégiscsak sikerül előrelépnünk. Bizonyos fellépéseket sikerült véghez vinni, és aztán az Atalanta műveletre is sor került. Ez nem kérdés, tehát csak szeretném megköszönni az ön munkáját és a tájékoztatásokat, amelyek rendkívül hasznosak voltak. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen ezeket a ismételten nagyon érdekes kérdéseket. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, hogy véget kell -e itt már vetnünk a missziónak, vagy sem, szerintem ez nem katonai kérdés. Itt katonai segítségnyújtás elindult, úgy fogalmaznék, hogy a katonai feladatköröket elvégeztük és lezártuk. Tehát a katonai célkitűzéseket elvégeztük de az értékelés, hogy továbbra is szükség van-e katonai jelenlétre annak érdekében, hogy fenntartsuk a biztonságot egy ilyen nehéz és bizonytalan területen, na ez már politikai kérdés. Visszau kapcsolatban az volt a kérdés, hogy itt hogyan ítéltük meg a helyzetet. Itt annyira zavaros idők voltak az elmúlt években, ugye voltak problémák a választásokkal kapcsolatban is, hogy hát itt azért eléggé különböző volt az elbírálás és a hozzáállás. Ami a kormányt és a kormány tisztviselőket illeti, nekik meg lett volna a lehetőségük arra, hogy elindítsák a reformokat, és tulajdonképpen már ez is előrelépés, tehát uh, már ez is azt jelenti, hogy tettünk valamit. Hogy az Európai Unió továbbiakban milyen támogatást és milyen mély támogatást nyújt Bissau Gínának, az még kérdéses. Azt mondanám, hogy igen, volt azért előrelépés, valamit elértünk de hát hogyha nulláról indulunk, akkor bármivel szorozzuk meg a nullát, az mindenképpen nulla lesz az eredmény, úgyhogy amikor nulláról kiindulunk, akkor elég nehéz az előrelépés. Tehát ha így fogalmaznék, a nulláról indultunk, és ezt akármivel szorozzuk, hát az nulla marad. Ami a tengerészeti kérdéseket illeti, illetve a KBVP lehetőségeit Európán kívül, és hát itt van ugye a szolidaritási és együttműködési záradék is. Hogyha jól emlékszem, akkor a főképviselő egészen konkrétan azt mondta megjegyzéseinek végén Strasbourgban a múlt héten, most nem idézem őt, csak nagyjából összefoglalom, hogy mit is mondott a főképviselő Strasbourgban. Tehát nagyjából azt mondta, hogy nagyon részletesen és óvatosan meg kell néznünk, hogy ne legyenek mesterséges határok aközött, hogy mi valósul meg az EU-n belül, és mi valósul meg az EU-n kívüli együttműködéssel. Tehát ez nem idézet volt, nagyjából ezt mondta a főképviselő. Hogyha megnézzük például, hogy mit tekintünk biztonsági problémának, akkor ez lehet a katonai, fellépés, lehet katonai probléma, mondjuk egy számítógépes támadás, egy cyber támadás, az katonai vagy civil jellegű, tehát néha nagyon nehéz elkülöníteni ezeket a területeket. És ezek az átfedések, ezek a homályos területek sajnos egyre jelentékenyebbek. Egyébként a tengerészeti fellépéseknél sokszor nagyon sok feladatkört kell összekapcsolni, akár egyetlen országban is. Egyébként a Vice-Pence uh, Maritime Surveillance projekt foglalkozik a tengerészeti kapacitással, és itt szó esik az EU-n kívüli és belüli kapacitásokról is. A kérdés csak az, hogy hogyan fogjuk ezeket kezelni. Szerintem egyébként a Lisszaboni szerződés segíthet majd abban, hogy szervezeti szinten hogyan tudjunk megoldani olyan témákat, amikor mind a három pillérre egyaránt támaszkodnunk kell. Az, hogy a CMPD mennyire katonai jellegű, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban még túlzottan korai lenne ítélkezni. Hát ez körülbelül egy hónapja áll fenn, február elején indul, csak most kezd ugye formát ölteni, mondjuk nagyjából azóta 6 hét telt el, úgyhogy korai lenne még véleményt mondani. A CMPD még ezt az egész évet arra kell, hogy kihasználja, hogy teljesen felálljon, és hogy beilleszkedjen a külügyi szolgálatba. A CNPD-t egyébként nem önmagában véve kell tekinteni, hanem az együttműködéseivel együtt. Nyilván más szereplőkkel és érdekelt felekkel együtt fogja a fellépéseit megvalósítani. Az egész válságkezelési eszköz tulajdonképpen csak része a külügyi szolgálatnak, és mint olyan a bizottsághoz tartozik természetesen a tagállamok hozzájárulására is szükség van. Egyébként még az EU katonai törzsében is előfordult az, hogy nem voltak meg a megfelelő szakemberek, akár a tervezéshez, akár más témához, és akkor behoztuk őket a katonai törzsbe, akár még civileket is, akár hiszik, akár nem. Többször is előfordult, hogy projektekben civileket vontunk be a katonai törzsbe. Egyelőre még nem szeretném senki legszörnyűbb félelmeit itt beigazolni, ez még túlzottan korai lenne, csak azt tudom elmondani, hogy most kezd működni ez a válságkezelés. Aztán, hogy van-e szüksége egy béke fenntartó főigazgatóságra, szerintem nincs, mert a válságkezelési igazgatóság tulajdonképpen békefenntartásról szól. Én, mint katona mondhatom, hogy amit legkevésbé akarok, az a háború. Tulajdonképpen nekünk az a célkitűzésünk, mint katonáknak, hogy elkerüljük azt, hogy a katonáinknak háborúba kelljen menniük, harcolni kell, harcolniuk kelljen. Mi inkább továbbképzésre összpontosítunk, mint például Szlomá- Szomáliában, vagy megpróbáljuk megelőzni a kalózok tevékenységét. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyen háború, ne kelljen harcolni. Minél kevesebbet kell harcolni, annál jobb. Úgyhogy szerintem ez az egész a békefenntartásról szól, akár konfliktus előtti, akár konfliktus alatti, akár konfliktus utáni tevékenységről van szó, mindenképpen stabilizációra és békefenntartásra szeretnénk összpontosítani, tehát nem békét szeretnénk újjáépíteni, hanem a békét szeretnénk megtartani, proaktívnak kell lennünk.